Mr. Röde, you have the floor when you want it. You're the first speaker. Öné a ó először, Röde úr. Szavazott magyarázat gyanánt, bármikor magához ragadhatja a szót. On Provera. A Provera jelentés ügyében. Could you switch on your... Bekapcsolna a mikrofonját, és akkor... I guess it's there. Thank you. Köszönöm, elnök úr. A tunéziai és egyiptomi nyugtalanság, feszültségek, meg egy sor más arab országban tapasztalható feszültségek masszív kivándorlási hullámot irányítottak Európa felé, ez hatalmas kihívás Európa előtt. Világosan kell látnunk, hogyan akarunk szembenézni ezzel a helyzettel, közösen kell kezelnünk ezt a helyzetet, az egymással való szolidaritás szellemében gondoskodva arról, hogy megoldódjanak ezek a problémák, garantálva egy olyan közös keretet, mely kapcsán fel tudunk lépni. Ezért szükség, szükséges, hogy egy olyan szakpolitika jön létre, amely jövőben is tudja kezelni ezeket a migrációs hullámokat. Kérdés az Európai Parlament azon állásfoglalása, amely a Frontex erősítését irányozta elő, mennyiben valósul meg. Liberális frakció támogatja ezt. Most észak-afrikai válság során láthatóvá válik majd, a Frontex mennyire képes ellátni feladatát. Úgy tűnik nem nagyon, és úgy tűnik, nincsenek meg azok az eszközök, amelyek révén beavatkozhatna a Frontex hatékonyabban. Thank you. The next speaker is Mr. Arlaki. Köszönöm Arlaki úr a következő hozzászóló egy percben. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Én megszavaztam ezt a jelentést azért, mert ez az első lépése az instabilitás okozta migrációs áramlatok kezelésének nagyon fontos az, hogy az Európai Parlament is hallassa a hangját ebben az ügyben a hisztéria ellen, mert hát nagyon gyakran azt mondják, hogy tömegével érkeznek délről a migránsok és menedékérők. Nem fognak eh, minket milliók elárasztani, akik a zsarnoki uralmak alól menek, elől menekülnek. Az emberek attól tartanak, hogy nagyobb számú menekült eh, érkezése tönkretenné a jóléti rendszereinket. De hát ezt az érvet nagyon jól fel lehet használni, viszont semmilyen tény nem támasztja alá. A nyugaton menedéket kérők száma 40%-kal, több mint 40%-kal csökkent az elmúlt évszázadban, a most közzétett adatok szerint. Köszönöm, Jakolino úr következik egy percben. Köszönöm, elnök úr, én is támogattam ezt a jelentést, Provera úr jelentését, azért, mert szerintem előrelép, konkrét előrelépést jelent a szolidaritás a kívánt iránya felé. A 80-as cikkre hivatkozom itt, és nagyon világos kitekintést fogalmaz meg ez a jelentés arról, hogy aki nagy nehézségeket él át, az kapjon segítséget. Az észak-afrikaiakra gondolok, az emberi jogok, az együttműködés, a nemzetközi együttműködés nagyon fontos. Két oldalú kapcsolatok is fontosak. A Arab Liga, illetve az Afrikai Unió bevonása ők hozzáadott értéket jelenthetnek, és így sikerül megnyugtatni a kedélyeket a fontos erőlelépéseket tettünk a beavatkozással is, a gazdasági téren is nagyon fontos a gazdasági támogatás, a növekedés támogatása, amely folyamatos. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Repo úr. Köszönöm, elnök úr. El szeretném mondani, hogy az instabilitás miatt nagy a kihívás az Európai Unió számára, hiszen itt egyénekről van szó, és mindenkinek más és más a története. Mindennyian jobb jövőt szeretnének. Európában viszont meg kell találnunk a szimpátiát és az akaratot, hogy segítsünk nekik. Már stabilitást teremtettünk, békét, különböző projektek segítségével és jólétet. De az immigrációra többe kerül a föllépés, amikor az emberek már az Európai Unió ajtaján kopogtatnak. A Lampedúzai eset is világosan rámutatott erre. Úgyhogy csak az együttműködés és a fejlesztési támogatás nem elegendő. Átfogó, proaktív tervre van szükség, amelyben mind biztonság, együttműködés, kereskedelmi politika, éghajlatváltozás, emberi jogok, védelem és más aspektusok is benne vannak. Így léphetünk csak előre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Fidánca úr következik. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. A vitán a migrációs hullámokról folytatott vitában gyakran halljuk, hogy milyen problémája lehet egy olyan országnak, amelynek 60 millió lakosa van, mint Olaszország, hogy néhány ezer bevándorlót befogadjon. Két adatot kell itt elmondani. Az egyik, hogy ezen bevándorlóknak nagyobb része több más európai országba kíván tovább utazni, a másik pedig, hogy az elmúlt két évben az olasz partokon több mint, kevesebb mint négyezer ember landolt, a tunéziai vezetőkkel kötött megállapodásnak köszönhetően, de most ugye a válság miatt már 25 ezer ember érkezett. Hatalmas nyomás nehezedik, nehezedik ránk, ugye Észak-Afrikából jönnek a gazdasági migránsok, Tunéziából, és ez a folyamat nem áll le. Franciaország pedig kikül, elküldi a bevándorlókat, mert nincs tartózkodási engedélyük. Hát, hogyha létezik európai szolidaritás, akkor itt az ideje ezt bizonyítani, és európai szinten döntsünk arról, hogy hogyan kezeljük ezeket a migrációs hullámokat, sürgősségi helyzetben és hosszú távon is. Milyen intézkedéseket fog Európa elfogadni, és az érintett országokat hogyan segítsük. Ez egy jó lépés ebbe az irányba, ezért szavaztam az anyag mellett. Köszönöm, Köszönöm szépen. Majd Vóda. Ügyrendi kérdés? Köszönöm, elnök úr. Igen, ügyrendi kérdésről van szó. Itt vitatkozni kellene, beszélnünk kellene, és tiszteletbe kellene tartani egymást. De amikor két frakció vezető magánbeszélgetést folytat, amikor mások beszélnek, akkor milyen mintát, vagy milyen példát ad ez a kollégáknak? Thank you. Köszönöm. Dól úr. Dól úr. Schulz úr. Dól úr. Elnézést. Azt szeretném kérni, hogy mutassanak példát a háznak. L'exemplaire à l'hémicycle. Merci. Now. Most pedig Ugyász úré a szó. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Ugye Ma szavaztunk, de nem fogalmazunk világosan a migrációs hullámokról. A Frontex tevékenységéről beszéltünk, ezt pozitívan kell tekinteni, és ebben az értelemben a szavazás végeredménye is pozitív. De szerintem még hiányzik itt valami, világosabban kellene a tagállamoknak fellépni és fogalmazni, hiszen itt az európai intézményeknek is van feladata, de az egyes tagállamoknak is van saját politikai feladata, és úgy látom, hogy ez még nem látszik. Egészen idáig nem minden tagállam lépett világosan. Az olasz kormány politikája látszik, Ugye nagyon vitatható az olasz kormány fellépése, ahogy a lampedúzai helyzetet kezelték, ahol több ezer migránst hagytak a sorsára. Hát itt a szolidaritás azt hiszem akkor mindenkinek, a, hogyha valóban szolidaritás lett volna, akkor mindenki cselekedett volna ahhoz képest, ami történt, tehát ez nem így volt. Szerintem úgy kéne eljárni a jövőben, hogy a jogi gondokat is megoldjuk, ugyanitt ebben a házban. Muszkárdini asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Nagyon sok migrációs hullámot szerintem az instabilitás okoz, és ezzel a kifejezéssel időnként vissza is élünk. Mit jelent az instabilitás? Ez a háború, a népírtás, az ellenőrizetlen erőszak, az a nyomorúság, amelyet átélnek ezek a népek, erre ítéltettek, és az Európai Unió közben hallgat. És aztán persze itt van a szabadságvágy. Most ez az állásfoglalás, amelyet megszavaztunk, azt kéri, hogy legyen határozottabb EU külpolitika, legyenek eszközök a beavatkozáshoz olyan aspektusokat befolyásoljunk, amelyek kihatnak erre az instabilitásra, és én felteszem magamnak a kérdést, hogy hogyan lehetne ezt a külpolitikát alakítani. Látjuk, hogy mi történt Észak-Afrikában, látjuk, hogy az Európai Unió külpolitikája fenntarthatatlan volt. A tagállamok kormányai egyenként léptek fel, és így az egész világ jól szórakozott ezen a színjátékon. Az Európai Unió egész egyszerűen nem volt képes arra, hogy befogadja a menekülteket megfelelő módon. Arra korlátozta magát, hogy a szükséges lépéseket, a sürgősségi lépéseket megtegye, de a lampedúzai vészhelyzetre nem reagált. Természetesen támogattuk ezt a jelentést, de azt várjuk, hogy az Európai Unió végre most már megfelelő külpolitikát alakítson ki, amely felér a nevéhez. Van Heke úr, következik voorzitter ik heb mij over het. Eh, köszönöm tartózkodtam a szavazás során először is azért mert úgy gondolom nem volt elég világos a megfogalmazások sokasága némelyek jelentősnek tűntek önmagukban ám sajnálatos módon a jelentés egésze inkább a politikai korrektségről igyekezett szólni de egyetlen mondat vagy bekezdés sem foglalkozott a konkrét helyzettel azzal, hogy új jelenség a tömeges bevándorlási hullám Európa partjainál. És ezügyben tenni kell valamit. Hazámban, szűkebb hazámban, Flandriában, ahol nagyon nagy a népsűrűség, nagyon sokan nem akarnak további bevándorlókat, különösen olyan vallású és kulturális háttérű bevándorlókat, akik nem illeszkednek be a társadalomba. Remélem, hogy a parlament meghallgatja az európai polgárok hangját. Korádza Bildasszony szó. Take measures Thank you, Mr. Chairman. I agree that. Köszönöm, elnök asszony. Egyetértek azzal, hogy rövid távú intézkedésekre van szükség a humanitárius válság megoldására a mediterrán térségben, és hogy biztosítsuk az emberek méltóságát olyan eszközökkel, mint például Frontex. De ugyanakkor hosszú távú vízióra is szükségünk van, hogy megelőzzük a migrációs hullámokat, és segítsünk munkahelyeket teremteni. Az Európai Uniónak vannak kereskedelmi politikáik, ez az egyik kulcspolitikája. És azt hiszem eljött az idő, hogy javítsunk Egyiptom és Tunézia vonatkozásában a piaci dolgokon, Kezdjük a regionális kereskedelemmel. Ott van Törökország példája, és hogy milyen sikeresen tudtunk eljárni, amikor is a szükséges reformokat támogattuk, illetve a demokratikus változásokat. És szerintem el kell kezdenünk a Vámunióról, a szabadkereskedelemről tárgyalni a mediterrán térségben levő országokkal a reformok síkján. Végezetül annyit szeretnék elmondani, hogy felhívom a tanács figyelmét arra, hogy fogadj el késrekedés nélkül azt a konvenciót, amely ö, mediterrán ö, szabályokról szóló alapot szabályot. Hennen úr, elnök úr, ennek a jelentésnek az alapfeltétele, fel, indítása nem helytálló, miszerint a bevándorlás, kivándorlás a szegénységből és a kétségbeesésből adódik. Ez nem helytálló, bár úgy tűnik, a migráció, a történelem mutatja, a várakozások megnövekedése a, gazdagodás eredménye. A tunéziai bevándorlás áramlás hullám éppen a demokrácia megerősítése után, a, a diktatúra bukása után indult be. Az igazi oka annak, hogy az emberek útra kelnek, több száz mérföldre jobb életet keressenek, éppen a lehetőség megnyilása és keresése. Európa, Európai Unióban olyan helyzetet teremtettünk, ahol hosszú távú strukturális munkanélküliség érvényesül, mégis, be kell, mégis importálnunk kell munkaerőt. Az Egyesült Királyságban több mint 4 millió ember vagy munkanélküli, vagy rokkanyugdíjas, mégis minden hónapban ezrek jönnek be Nagy-Britanniába, hogy olyan munkahelyeket foglaljanak el, amelyet a helyi lakosok nem kívánnak elfoglalni. Egyre növeljük a függésünket, olyan helyzet teremtünk, ahol az emberek jelentős részének a munka nem is képezi uh, az élet részét. Tehát ha csak nem hozunk létre olyan feltételeket, amely a a jóléti állam megreformálása, nem a külpolitika, hanem ez kell hordozza a megoldás kulcsát. Kamal úr, szó. Thank you very much, Mr. Köszönöm, elnök úr. Az egyik tényező, amelyről gyakran megfeledkezünk a migrációs vitákban, az az, hogy nagyon gyakran nehéz az egyik országból másikba migrá- vándorló migránsok helyzete. Gondoljanak bele, hogy milyen lehet az, hogy valaki kénytelen hátrahagyni a hazáját, a családját, a szociális kapcsolatait, a barátait, és nem tudja, hogy vajon az életben valaha látja-e még őket. És vajon mi készteti ezeket az embereket arra, hogy a hátuk mögött hagyják az otthonukat és nyugatra menjenek? Nagyon gyakran arról van szó, hogy olyan körülmények közül menekülnek, olyan kormányok elől menekülnek, amelyek már képtelenek a e, bizalmukat megnyerni. De mi tudunk segíteni, nézzük meg a politikáinkat. A közös halászati politika ösztönzi azt, hogy nagy halászhajók menjenek a szegény afrikai népek tengerpartjaira, és aztán a helyi halászok munkáját veszik el. És aztán utána nem csoda, hogyha ezek az emberek elhagyják a hazájukat. Az egyéb politikáink a korrupt kormányokat tartják hatalmon, és így aztán az emberek persze, hogy külföldre akarnak menni, és ide jönnek. Hát végre meg kell értenünk, hogy nehéz ezeknek az embereknek ilyen körülmények között élni, és a politikáinkat úgy kell alakítani, hogy ők otthon maradhassanak a hazájukban. A jegle jelentésre térünk rá, és nyolcan kívánnak szólni. Az első Rode úr. Köszönöm, elnök úr. A liberálisok számára döntő fontosságú az, hogy ne csak a nők mezőgazdasági dolgozó nők eh, érdekeit védjük, hanem az ott dolgozó férfiak is hasonló védelmet kapjanak. Jó minőségű élelmiszerek biztosítása eh, kell, hogy a feladata legyen ennek az ágazatnak, munkahelyeket is kell teremtsen, és a családok eh, megélhetését is kell, hogy szolgálja. Ez kell, tehát a cél, célja legyen a fejlesztésnek, fejlődésnek, nem új kvóták és természetellenes mennyiségű tartalékok felhalmozása. Ez fontos, és ezek a, erre vonatkozó jelzéseket kell megfogalmaznunk, hogy ebben a nők szerepe nagy lehet. Köszönöm szépen, Pirillo úr következik, egy percben. agricolo e Köszönöm, elnök úr, a mezőgazdasági ágazatban a nőknek mindig nagyon fontos volt a szerepe. A munkaerő 42%-a tulajdonképpen olyan 27 eh, millió dolgozóról van szó. Ettől függetlenül a nők eh, nincsenek képviseltetve az ágazat szervezeteiben, és diszkriminációt szenvednek el a döntéshozatali folyamatokban is. Tehát lehetne javítani a nők helyzetét, például eh, elismerhetnénk úgy is ezt, hogy megfelelő társadalombiztosítási körülményeket teremtünk nekik Figyelemmel kell kísérni ennek az ágazatnak a helyzetét, a vállalkozásokat támogatni kell, Kalabriában és más olasz régiókban is. Ma megszavaztuk ezt a jelentést, én is támogattam, nagyon jól elemzi ez a helyzetet, kampánia helyzetét is elemzi, a munkanélküliség problémáját, és elmondja, hogy stratégiákra van szükség, amelyek támogatják az intézményeket, szolgáltatásokat, a modern életkörülmények megteremtését a vidéki régiókban is. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm szépen. Ja, úr következik. Köszönöm, elnök úr. A vidéki területeken a megélhetési helyzete, a társadalmi szerkezet változása, meg a demográfiai helyzet változása miatt alapvetően változott meg. Ha a nőket ott akarjuk tartani, a, a, és a vidék megtartó képességét növelni, növelni akarjuk, akkor eddig, eddiginek jobban kell felügyelnünk a feltételekre, és a vidéken élő nők valóságos élethelyzetét kell megvizsgáljuk. A nők tehát részt kell vegyenek e, ezen politikai feltételek formálásában. Jegle jelentős, jelentés nevű asszony pontosan ez irányba dolgoztak ki a jelentését, ezért tartom helyén valónak ezt a megközelítést. Nagyon fontos munka volt ez, mert ha a vidéki területeket, a vidéket fejleszteni akarjuk, akkor az nem csak infrastruktúrás beruházásokra van szükség, nem csak az, az idegenforgalom fejlesztésére, hanem családok kell, hogy képesek letelepedjenek újra, ahol férfiak és nők egyenjogban tudnak dolgozni. Thank you. Köszönöm szépen, Wojciechowski úr következik. Poparłem raport pani... Köszönöm, elnök úr. Jegle asszony jelentését támogattam. Ennek egyik oka az volt, hogy rámutat arra, hogy annak érdekében, hogy megfelelő pénzügyi eszközöket biztosítsunk, ez rendkívül jó javaslat az agrárium számára. A kap kárára nem lehet bevezetni semmit. Ha a vidéken dolgozók semmi támogatást nem kapnak, nagyon nehéz lesz a nők helyzetén javítani, és nehezen fogjuk tudni rávenni a nőket arra, hogy oda költözzenek. Nagyon nehéz ez. Végrehajtani ezeket a terveket, és célokat elérni a környezetvédelem és az élelmiszerbiztonság terén, és sok más területen is mint máskor is, szeretnék arra rámutatni, hogy a kap kárára ne vezessünk be semmit. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bilbao Barándika asszony következik. Gracias, presidente. He votado a favor de este informe. Köszönöm, elnök, az, elnök úr. Megszavaztam ezt a jelentést azért, mert hozzájárul ahhoz a küzdelemhez, amelyet a láthatatlanság ellen folytatunk. A nők szerepe és hozzájárulása eddig nem volt látható a mezőgazdaságban és a vidéki területeken, pedig nélkülük nem tudtunk volna elegendő számú dolgozót biztosítani. Tehát ezt el kell ismerni, nem csak erkölcsileg, hanem anyagilag is. A kapban be kell, be kell ezt építeni, speciális kezdeményezések kellenének a női vállalkozók támogatására. És segíteni kellene, hogy a szolgáltatásokat ki tudjuk fizetni, például a vidék digitalizálása és a megfelelő modern életkörülmények megteremtése valóban megvalósulhasson. A tagállamok a társadalombiztosítási rendszerei is el kell, hogy ismerjék a nők munkáját ebben a produktív ágazatban. És azt is el kell ismerni, hogy a nők gondozzák a gyerekeket és a hozzátartozókat. Muscardini asszony következik. Köszönöm, a, a 26-27 millió közül a vállalkozások 29%-át nők irányítják, és a 26-27 millió nő is nagyon sokat dolgozik az agrárágazatban, de mégis a képviseletük nem felel meg ennek a súlynak. Ez nem normális, és az Európai Uniónak tehát több támogatást, több helyet kell biztosítani a nőknek a vidéki, a mezőgazdasági ágazatban, ugyanis komoly gazdasági tevékenységet végeznek, tehát egyenlőséget, egyenlő társadalombiztosítást, az édesanyák speciális szerepét el kell ismerni. A nők folyamatos hosszú távú képzését is támogatni kell. És van egy nagyon fontos pont, amelyet most már nem lehet kerülgetni. Osztjuk a Jegle asszony véleményét az a kapcsolatban, hogy a nők képviseletét javítani kell minden politikai szerben, gazdasági és társadalmi szerben az a mezőgazdasági ágazatban. Ugyanígy érvényes ez a társadalom biztosításra is az a szezonális munkásokra és minden mezőgazdasági munkásra érvényes. Tehát el kell ismerni az ő szerepüket, és ezt pont a kap reformján keresztül tehetjük meg. Egyébként ez a reform teljesen haszontalan lesz, és nem tudunk nyugodt jövőt biztosítani a mezőgazdasági munkásoknak. Köszönöm. Thank you, Mr. Hannan. Hannan úr, köszönöm szépen. Nem tudom, hogy emlékeznek a Life on Mars című népszerű tévésorozatra, ahol is az egyik főszereplő egy gyakorlatilag a 17. század elejére katapultált vissza. Hogyha megnézem a szavazati listát a mai napon, és ezen szerepel például a nők szerepe a mezőgazdaságban, az export hitelek szerepe, gépgyártók helyzete Lengyelországban, ez eléggé érdekes összetétel, amikor például, ha megnézzük, hogy Egyesült Királyságban is milyen problémák adódnak, illetve Európában a stagfláció, az e, visszaesés, és szerintem ez egyértelműen egy rossz irányú politikát mutat, a kormányoknak kell a politikát irányítania, és az erőforrások realokációjára gondoskodnia. 27 tagállam előrelépett, de az Európai Unió nem nagyon lépett, a pénzt elvonja, és más kedvezett csoportoknak osztja ki. Tehát nagyon nehez, nehéz ezeket belátni, hogyha valakinek a megélhetése függ mindettől. Zaborska asszony. Ďakujem, pán predseda. Je správne, že predložená správa chce zlepšiť postavenie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 Ez a munka nagyon sok GDP-t eredményez. Ocenenie neformálnej práce žien viedlo k vyššej kvalite života rodín a komunít. Vidéki társadalomban nagyon nagyra értékelik ezt a munkát. Összesen ennyit hallott a magyar kabin. Elnök, köszönjük szépen a eh, jegle jelentéshez adott magyarázatokat, most pedig a Marinescu jelentés következik. Rode úr az első, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Minden tagállamnak eh, meg kell, eh, saját magának kell meghatározni az energia mixet. Itt arról van szó, hogy az atomerőművek esetében is körültekintően kell eljárnunk. Nálunk Litvániában is vannak olyan atomerőművek, amelyek nem felelnek meg a biztonsági előírásoknak. Ezeket biztonságosan kell üzemen kívül helyezni. A rendelkezésre álló adatok szerint erre nem került sor, és most 2013-ig 3 milliárd eurót kell felhasználnunk annak érdekében, hogy ezek az erőművek biztonságosan működhessenek. A bizottságnak elemzést kell készíteni a pénzügyi hatékonyságról, ami az intézkedéseket illeti, és a tagállamoknak is be kell bizonyítaniuk, hogy megfelelően járnak el elnök. Köszönöm szépen, Kozlik úr. Köszönöm szépen. A finanszírozásról szóló jelentés arra is rámutat, hogy milyen helyzet van ebben az ágazatban. Egyetértek a legfontosabb következtetéssel, vagyis az atomerőművek bezárása megköveteli, hogy az európai alapok együttműködjenek 2013 után is, illetve hogy részt vegyenek ebben a finanszírozásban. Maguk az országok ezt nem tudják önállóan megtenni. Szlovákia az Európai Unió részéről politikai nyomás alatt két blokkot is lezárt 2006-ban, illetve 2008-ban, Bohunicában megfeleltek ezek minden biztonsági feltételnek, viszont ennek a lépésnek a gazdasági következményei súlyosak, további lépésekre van szükség az Európai Uniónak, ezért figyelembe kell vennie ezt a költséget a 2013-20-as pénzügyi perspektívákban is. Kalinowski úr, egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A japánbeli, közelmúltbeli fejlemények fényében az energiapolitika és az energiabiztonságra irányuló témák nagyon vitatottak a világ egészében. A fukushimai katasztrófa rámutatott, hogy milyen sok erőfeszítést kell még tennünk annak érdekében, hogy biztonságos és környezetbarát energiaforrásokat fejleszünk ki. Ez nem csak Ázsiára, hanem minden kontinensre vonatkozik. Ha bizonyos erőműveket le kell zárni biztonsági okokból, ezt meg kell tenni. És gyorsan, valamint hatékonyan kell eljárni, minden erőfeszítést meg kell tenni annak érdekében, hogy biztonságosak legyenek az energiaforrásaink, és a biztonság legyen mindig az első prioritás, Jakobino úr. Sí, ringrazio, Presidente. Non v'è dubbio che Köszönöm szépen, elnök úr. Kétségtelen, hogy egy ilyen ügyben, mint amilyet Marinescu úr ismertetett, csak támogathatjuk a kezdeményezéseket, hiszen jelenleg nagyon nagy érzelmeket keltett a fukushimai baleset. A jelentés nagyon kiegyensúlyozott, óvatos, és így én mindenképpen támogatom a litvánok, a szlovákok, polgárok irányában egyértelmű kötelezettséget kell vállalnunk következetes módon, ugyanakkor van egy csomó olyan tevékenység, ahol elővigyázatosan kell eljárni. A nukleáris területen nincs hibatűrés, mindenki tudja, hogy milyen következmények lehetnek a finanszírozási programok már régóta megvannak, úgy gondoljuk, hogy pozitív eredménnyel jár majd ez a művelet, és ez mindenkinek elégedettségére szolgál. Badalszki úr következik, tessék. Sí, signor Presidente. Onorevoli colleghi. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! az az érv, hogy megfelelő mennyiségű erőforrást kell biztosítani az atomerővek leállítása kapcsán, már többször is megjelent az EU jogszabályokban. Nagyon időszerű ma is ez a téma, tekintettel a közelmúlt eseményeire. Marinescu kolléga kiváló munkáját támogatjuk, olyan esetekben, olyan konkrét esetekben, amikor az EU-nak is hatása van bizonyos atomerőművek leállítása kapcsán, és ezt EU forrásból kell támogatni. Ezen kívül egy monitorozási, ellenőrzési mechanizmust is ki kell alakítani az Európában működő több száz atomreaktor tekintetében, ezek közül sokat a közeljövőben leállítanak, tehát nagyon fontos, hogy ezeket a mechanizmusokat biztosítsuk annak érdekében, hogy elegendő pénzügyi forrás álljon rendelkezésre a rendkívüli helyzetekre is. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is támogattam ezt a jelentést. Én ellenzem az nukleáris energiát, és az atomerőművek leállítása azt hiszem, hogy jó az egész EU szempontjából. Remélem, hogy újabb erőművek nem épülnek. Az atomerőművek felhasználása polgári célokra Európában tulajdonképpen már elavult technológiákra épül. A nukleáris biztonság elméleti, és minden jól működik, mint addig, amíg csődöt nem mond. Az érv már 15 évre visszanyúlik, és nem tudunk előre jósolni különböző váratlan eseményeket, például terrortámadást és hasonlókat, vagy természeti katasztrófákat, amelyek igenis bekövetkezhetnek. És akkor itt be is fejezném. Thank you. Mr. Metzáros. Macálos úr, következik egy perc. Szerintem érinti az én országomat, Szlovákiát is. 2004-ben a litván, szlovák és bolgár kormány csatlakozási szerződésükben vállalták, hogy fokozatosan leállítják atomreaktoraik egy részét

mert Európában, különösen Kelet-Európában elég sok veszélyes atomerőművet örököltünk meg a korábbi korszakból. Évek óta sok ezer eurót költöttek a modernizálásukra. Fukushima azonban még egyszer bemutatta, illusztrálta számunkra, hogy le kell szerelni ezeket az atomerőműveket, sok mindent nem vettek figyelembe ezeknek a reaktoroknak az építésekor. Úgyhogy ez a támogatás tulajdonképpen egy nagyon veszélyes energiatermelő szektor szubvencionálását jelentette. Fontos lenne, hogy ezt a finanszírozást átalakítsuk a nem biztonságos atomerőművek leszerelésének támogatására, és minden új atomerőmű építést meg kell akadályozni. A az alternatív energiaforrásokat kell használni, és eh, az atomerőépítés szolgáló tanulmányokat is másra kell fordítani, hogy eh, megújuló energiákat használjunk. Köszönöm. Mrs. Morkunyáti Mikulényi. Morkunyáti Mikulényi, asszony következik, elnézést, rosszul a nevét. Üdvözlöm a jelentést, a jelentés készítőjét, nagyon széles körű jelentés készült, szerepel benne, hogy Litvánia, Szlovákia és Bulgária is elegetett a kötelezettségeinek, amelyek a csatlakozási szerződésben szerepeltek, és leszerelték régi reaktorjaikat. Nagyon sok nehézséggel azonban még mindig szembe kell néznünk. Nem mindenhol végezték el megfelelően a munkát, és számon kell ezt kérni. Ugyanakkor a lehető legjobb feltételeket szeretnénk kialakítani az új atomerőművek építésekor. Egyetértek, hogy a lehető legnagyobb átláthatóság szeremében kell a projekteket megvalósítani. Szeretném felhívni a figyelmét a képviselőtársaknak arra, hogy új atomerőműveket kívánnak építeni Belarus határán. Akkor most rátérünk a következő jelentésre, Barbara Matera féle jelentésére. Röder úr kap először szót. Jens? Köszönöm szépen, elnök úr. Miután nem gondoltam, hogy én szót kapok, most nagyon röviden magyarázom meg csak a szavazatomat. Dániában mi elleneztük a, a globalizációs alkalmazkodási alap igénybevételét. vételét a meghatározott országok esetében, ha megfelelő követelményeket teljesítenek az alapigénybevételéhez, akkor természetesen erről pozitívan kell döntenünk. Sinclair asszony. Köszönöm, elnök úr. Én a Matera jelentést is elleneztem, a cseh köztársaság és a másik jelentést is Lengyelország esetében. Nem azért, mert rossz szándék vezérel, messze nem, csak ez engem a West Midlands körzetemre emlékeztet, ahol minden nap 48 millió euró, euró vagy hát fontnak megfelelő összeget fizetnek be az EU költségvetésbe. Nálunk a legmagasabb a munkanélküliség, az ipar gyakorlatilag megtizelődött, és nem látom be, hogy miért nekünk kéne munkahelyek teremtést támogatni a cseh köztársaságban. 2004-ben az Egyesült Királyság vállal vállalta a bővítés nagy, legnagyobb terhét, és ez a közszolgáltatások esetében is igen komoly költséget, terhet jelentett. A mi választókörzetünkben tehát mi támogatjuk a gyermek gondozás támogatását a kelet-európai országokban. Én ehelyett azt szeretném látni, hogy ez a 48 font az Egyesült Királyságban maradna, és ott fordítanánk a közszolgáltatásokra, nem adnánk oda nagyvonalúan másoknak. Kelly úr. Eh, eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örültem, hogy támogathattam eh, Barbara kezdeményezését, és támogatom a Cseh köztársaságra és Lengyelországra vonatkozó megállapításokat is. Nagyon sajnálattal hallom azokat a véleményeket, amelyek szerint a munkások rosszul járnak végső soron, hiszen olyasmi történik majd ott, ami az én választókerületemben is megtörtént. És ennek eredményeképpen ez a finanszírozás nagyrészt visszatér az Európai Unióhoz. Azt javasolnám, hogy a maradék támogatásra vonatkozólag a tagállam tehessen javaslatot a bizottságnak, hogy hogyan használják ezt fel. És hogyha ezt meg lehet tenni, ez a munkások javára szolgál. Ők most munkanélküliek, és természetesen az EU imázsát is javítják ezek az intézkedések. Köszönöm szépen. Köszönöm ezzel ezt a Matera jelentést le is zárhatjuk. Nézzük a Svensson jelentést. Roder úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A nőkkel szembeni erőszak egy nagyon problematikus probléma világszerte, és eh, nyilvánvalóan eh, sikra kell szállnunk politikusként, és állásfoglalást kell tennünk európai szinten, és mi azt szeretnénk, ha a nőügyi szakbizottság nem csak egy kívánságlistát eh, állítana össze. Minden lehetséges kezdeményezést természetesen meg kell vitatni, de egy kicsikét fokuszáltabban kellene kezelni ezt a problémát. Konkrétan milyen kezdeményezéseket kellene meglépnie az Európai Uniónak? Én ezt hiányolom jó lenne, hogyha megfelelő prioritásokat fogalmaznánk meg, és ezzel segíthetnénk erőteljesebben a nők helyzetén a parlament részéről is. Köszönöm szépen. Kota asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A nők elleni erőszak nem magánügy, bűncselekmény, amit üldözni kell. Meg kell törni a hallgatást. A kultúra és a vallás tiszteletben tartása fontos, de sosem, sosem lehet uh, mentség a becsületgyilkosságokra, a nemi szervek megcsonkítására, az erőszakkal történő házasságokra. Fontos, hogy a politikai kereteket javítsuk, hogy erősödjön a küzdelem a nőkreni erőszak ellen. Felhívást intézek a bizottsághoz, hogy tegyenek kezdeményezést és stratégiára, konkrét javaslatokkal. Én megszavaztam ezt a jelentést, mert úgy gondolom, hogy a pártok között össze kell fognunk, és le kell számolnunk mindenfajta erőszakkal a nők ellen. A javaslatok többségét támogatom, de az igazságügyi jogi intézkedéseket nemzeti szinten kell meghozni. Svédországban is ez történik a pártom központi szervezete konkrét intézkedéseket javasolt, nem csak a nők védelmére, hanem a nők ö, helyzetének javítására, illetve a nők méltóságának kultúrája meghanasítására. Egy ö, olyan kampányt indítottam, amelyben mindenkinek a csatlakozását várom. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Costa Silvia asszony. Grazie, Presidente. Credo... Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy vélem, hogy nagyon tartalmas ez a jelentés, és mellette is szavaztam. Ahogyan mások is kifejtették már, ezzel arra vállalunk kötelezettséget, hogy biztosítsuk a bizottság kötelezettségvállalásának tiszteletben tartását, stratégia, egy cselekvési terv kidolgozására, vagyis hogy 2011-ben ez megszülesen a nők elleni erőszakra vonatkozólag. Ez átfogó szöveg vonatkozna a szexuális bűncselekményekre, a családon belül erőszakra, a nemi szervek csonkítására és a hasonló elkövetési formákra. Továbbá az új formákat is tartalmazná ez a szöveg, például a nők emberi jogainak megsértése a munkahelyen, például amikor anyaságra vállalkoznak, vagy amikor anyaként dolgoznak, az irányelv, amely az emberkereskedelemmel foglalkozik, nem sokára elfogadásra kerül, és ezt követően nagyon fontos volna, hogy legyen egy irányelv a Lisszaboni szerződés értelmében és a Stockholmi program értelmében ebben a témakörben is. Köszönöm. Grazie, Presidente finché qualsiasi forma di violenza contro le donne non sarà completamente a nőkkel szembeni mindenféle erőszakot meg kell akadályozni. Nem, mert enélkül nem beszélhetünk teljesen demokratikus társadalomról. Az Európai Parlament felhívja a figyelmet erre a brutális kérdésre, ami sajnos még drámai módon jelen van. A statisztikák szerint minden ötödik nőt ér valamiféle fizikai erőszak az élete során 15 és 44 év között az erőszak az elsődleges halálok a nők körében, meghaladva a rákos megbetegedést, illetve a baleseteket. Komoly erőket kell mobilizálni annak érdekében, hogy egy átfogó jogi eszközzel rendelkezünk ezen erőszak forma megakadályozására, és ennek egy erőteljes jelzésnek kell lenni. Egyik fontos célkitűzésünk, hogy ez ne találjon termékeny tara, talajra. Barbara Annika asszony. Köszönöm szépen. A nők elleni erőszak közvetlen következménye a diszkriminációnak. Éppen ezért olyan politikára van szükség, amely integrált, és elsősorban a gyerekekre és a bántalmazott nőkre irányul az ő védelmükre. Nekik segítséget kell nyújtani ingyenesen, pszichológiai és orvosi segítséget, specializált bírókra van szükség, fellépési eljárásokra, politikai és bírósági gyakorlatra adatokat kell elemezni, hogy a probléma teljes mértékét fel tudjuk tárni, és európai szintű fellépést tudjunk kidolgozni. Köszönöm szépen, Van Heke úr, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. A Samson jelentés szavazásakor tartózkodtam, és szeretném elmagyarázni, hogy miért Természetesen a nők elleni erőszak sokkoló és elfogadhatatlan. A végszavazásnál mégis tartózkodtam, mert azon a véleményem vagyok, hogy ez a jelentés túlságosan tele van a szubszidiaritást sértő kifejezésekkel, és én a szubszidiaritásnak az elkötelezett híve vagyok egyszer sem utal ráadásul a jelentés az iszlámra, annyira politikai korrekt, politikailag korrekt akar lenni. Még ez az elmaradott vallás nagyon súlyos szerepet játszik a nők erőszakban. A nők erőszak az iszlámban természetes, nevezzük a nevén a dolgokat, az egész iszlám ellentétes a nők jogaival. Zaborska. Zaborska asszony. Svensson asszony jelentése szerintem nagy mértékben hozzájárul ahhoz a vitához, aminek keretében elítéljük a terhes nőkkel szembeni erőszakot, de ezen túllépünk. Én igyekeztem megvédeni a meg nem született gyermekek jogait, de szerintem ez a jelentés nem járul ahhoz hozzá, hogy ezen a nehézségen urrá legyünk ez a jog mindenféleképpen sérülne. Az abortusz már önmagában erőszaknak tekinthető a magzattal szemben. Ha az erőszak minden formájával szemben fel akarunk lépni, akkor szerintem a bizottságnak épp úgy figyelembe kell venni a nők jogait, mint a meg nem született gyermekek jogait. Ez a jelentésből is fakad, de ezt még alaposabban tanulmányoznunk kell. Sinclair asszony, köszönöm szépen még egyszer, hogy szót kaptam, elnök úr. A Svensson jelentés ellen szavaztam. Nyilvánvaló, hogy teljes mértékben elítélem az erőszakot úgy, ahogy van, és különösen a nők elleni erőszakot de azért szavaztam a jelentés ellen, mert ahogyan korábban is kifejtette, ez a, ezt az egyik kolléga az 1970-es években visz minket vissza, nem időszerű, bizonyos elemeiben igen naív a megközelítése. Az is aggályos, hogy be akarja hozni a büntetőjogi elemet, ezt akarja az Európai Unió, egy olyan témát hoz fel, amelyben mindenki egyetért, hogy milyen szörnyű dolog a nők elleni erőszak, és összeköti ezt a büntetőjoggal, és egyre inkább kiterjeszkedik több területre. Sajnálatos, hogy az EU ezt a témát választja, persze ez saját kezdeményezésű jelentés, ez szégyen az Európai Unióra, akaratra van szükség és cselekvésre tagállati szinten, minket hagyjanak békén, és ne használjanak minket tárgyként. Köszönöm szépen. Köszönöm, ezzel a szavazatmagyarázatokat befejeztük, és három órakor folytatjuk a munkát. Köszönöm szépen az eddigieket.